egységesen, egyhangulag kell valamit elfogadni, és ezért minden ügy megakad az Európai Tanácsban. Ez a probléma. Ezt kérem öntől, hogy az elkövetkezendő években is ezt a politikai csatát vállalja. Meg kell, hogy nyerjük ezt a politikai csatát, különben ez a hosszú kívánságlistánk továbbra is csak kívánságlista marad, soha nem valósul meg. És azt hiszem, elnök úr, egy lehetetlen dolgot értem ma el, nagyjából sikerült betartani a négy percemet. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Keller asszony kap szót, parancsoljon. Miniszterelnök, köszönöm a beszédét. Azt hiszem, hogy nagyon Európa párti beszédet hallottunk öntől, ennek örülünk, hiszen sokan aggódnak amiatt, hogy Európa jövőjével kapcsolatban sok kormányzat nem garantálja a jogállamiságot, a demokráciát a saját hazájában, ezért nagyon örülünk annak, hogy másképp is lehet a dolgokat intézni. Ezt mindig jó látni. Szeretnék gratulálni azokhoz az intézkedésekhez, amelyeket meghoztak, és amelyek tükrözik az említett vállalásait. Például elsőként a minimálbért 900 euróra emelték, ami nagyon sok családnak segít, akik a költségvetési megszorítások hatását keményen megérezték, illetve az adóreform is sokat javít majd a helyzeten. Egy igazi szociális uniót szeretnénk, ehhez több erőfeszítésre van szükség a tanácsban minden tagállam részéről. Remélem, hogy mások is követik majd az önök példáját másodszorban. Az a döntésük, hogy miszerint a napelemeket a házukon elhelyező családok valóban, meg, valóban megéri ez a tett. Ez az éghajlat változás elleni harc tekintetében jól mutatja, hogy igenis mindenkinek tenye kell konkrétan valamit annak érdekében, hogy sikere járjunk ezen a téren. Végezetül, ahogy említette, az ön kabinetjében, az ön kormányában a legmagasabb a nők aránya az egész Európai Unióban. A női jogok emberi jogok, és még mindig nagyon-nagyon messze vagyunk a nemies egyenlőségtől. Ezen a téren is előrelépésre van szükség, óriási uh, visszalépést tapasztalunk több tagállamban is az Európai Unióban a női jogok és az emberi jogok terén. Jó azt látni, hogy vannak olyan kormányok, akik ezt komolyan veszik és ambíciózusak a nemies egyenlőség tekintetében. Nincs könnyű dolga Spanyolországban Ők meg ezt tudjuk, vannak bőven problémáik. Az első a katalán probléma ahogy az ön konzervatív elődje kezelte ezt a kérdést, az csak tovább rontotta a helyzetet, valóban olaj volt a tűzre. Ön megörökölte ezt a problémát, és az világos, hogy egy demokratikus politikai megoldás lehet csak az igazi kiút beleértve a ö, a kérdésének megoldását. Két volt frakciótársam is börtében sínlédik, amivel őket vádolják, egész egyszerűen nem állja meg a helyét, ahogy arra a belga és német bíróságok már rámutattak. Éppen ezért szeretnénk, ha őszinte párbeszédet kezdeményezni, csak mindkét fél jó szándékával oldható meg ez a probléma, mindkét fél jó szándékával tudunk egy olyan megoldásra jutni, amelynek szüksége van a katalánoknak és a spanyoloknak egyaránt. Az európai értékekről beszélt, és hogy ki kell állnunk ezekért, hogyha Andalúziát, az andalusz kormányt létrejöttét tekintjük, akkor láthatjuk, hogy egy a szélső jobbos kormány koalícióba kerülése nagyon veszélyes, főként akkor, hogyha mondjuk ezt hagyományos liberális pártok is például elfogadják. Ez igazából nem csak Andalúzia jövőjét kérdélezi meg. Nyilván önök közül is sokakat aggaszt ez a kérdés, önök közül is sokan nem örülnek ennek a fejleménynek. Pont ilyenkor kell valami konkrét fellépéssel szembe menni az eseményekkel. Mindent meg kell érdekében, hogy egy ilyen megállapodás ne születhessen meg. Egy szélsőséges, szélsőjobbos, nacionalista politikai erővel nem szabad koalíciót kötni. Kérem, tegye meg mindent annak érdekében, hogy ez ne szülessen meg akik a nemélyes egyenlőségért tüntetnek, azokat a nőket mi is támogatjuk, mert a macsizmó, a, a macsóság és a nők elleni erőszak toleráltatlan ma már 2019-ben az Európai Unióban. Miniszter eh, elnök úr, az ön által említett célok, a szociális Európa, a környezetvédelem, a nőhelyes egyenlőség európai szintű fellépést eh, követel. Éppen ezért reméljük, hogy a tanácsban is kiáll ezekért az értékekért, illetve ezekért a célokért, annak érdekében, hogy a többi kormányfő is a tanácsban valóban egy progresszív, környezetbarát, demokratikus, szociális Európát épít. Hogyha ez így lesz, akkor a mi támogatásunkra számíthat. Köszönöm. Köszönjük szépen a GUE NGL frakció nevében López Bermehónak adok szót. Köszönöm, elnök úr Sánchez úr. Szeretném megköszönni önnek, hogy eljött ma a parlamentbe és az Európáról szóló vitában tett beszédét is. Ez nagyon fontos most, főleg miután a szélső jobboldali erők előre törnek, többek között Spanyolországban is. Azon túl azonban, hogy az ön diagnózisával a különböző veszélyekről és fenyegetésekről egyetértünk-e, azt kell mondjam, hogy az ön és más európai vezetők által javasolt megoldások tekintetében nem értek egyet, ami a szélső jobboldalt, a fasiszta tendenció, tendenciát követő pártokat illeti, gyökértől, gyökerükben meg kell küzdeni velük szemben és ugyanakkor ennek a jelenségnek a gyökerében az található, hogy nagyon sok kormány elhanyagolta a munkásosztályjal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit. Fel kell lépni a neoliberális politikákkal szemben, amelyeket Brüsszelből diktálnak, ugyanakkor önök a jóléti államot tönkre tették, és ez a válság, valamint a válság kezelése felelős ezen fenntarthatatlan egyenlőtlenségért. Az önök politikái a kiváltságosokat szolgálják, ezek óriási szociális fájdalmat és egy legitimációs válságot idéztek elő. A mindenkori spanyol kormányok szerepet játszottak ebben, és éppen ezért felelősek az alkotmányos reform, az express alkotmányos reform, az oktatásban, a nyugdíjakban, az, az egészségügyben is csökkentette a forrásokat, ez pedig a munkavállalók számára nagyon káros volt. És ez olyas valami, ami nem következhet be a jövőben ez egy tökéletes vihart keltett ahhoz, hogy a szélső jobboldal kihasználja az emberek többségének a kilátástalanságát és tehetetlenségét, és így téves ellenfeleket, ellenségképeket alkotott. Sánchez úr, az Európai Unióban több mint 140 millió a szegény, illetve az olyan dolgozó, akinek bizonytalan a helyzete. Területi asszimetriát figyelhetünk meg, egy termelékenységi asszimetriát, amely Dél-Európát sújtja olyan támogatási modellek vannak, amelyek alig termelnek hozzáadott értéket. Emberek ezrei esetében veszélyben forognak a munkahelyek azért, mert a vállalataik könnyen elbocsáthatják őket. A szakszervezetekkel megállapodást értek el, remélem, hogy ezt ratifikálják a Globo, az Amazon, a Vodafone, túl hosszú a lista, hogy folytassam ez annak az eredménye, hogy a demokráciát a multinacionális vállalatok kezébe helyezték, holott a prioritás az kell, hogy legyen, hogy megoldja az állampolgárok problémáit, független attól, hogy hol élnek és hogy honnan származnak. Éppen ezért ösztönözni kell a közpolitikákat, amelyek a minőségi munkahelyeket ösztönzik, és amelyek megakadályozzák a munkaerő kizsákmányolását a különböző tagállamokban. Eddig ugyanis a tőke szabad áramlása kéz a kézben járt a szegénység és az egyenlőtlenség térhódításával is. A különböző jobboldali gazdasági politikák steril és értelmetlen szövetségeket hoznak létre, amelyek károsan érintik a munkavállalókat. Nem szándéknyilatkozatokra, hanem kötelezettségvállásokra van szükség annak érdekében, hogy a szociális politikák az európai politikák magjává váljanak. Ratifikálni kell az európai szociális kartát, ez egy jó elköteleződés lenne és az európai külpolitika is hiteles kell, hogy legyen, nem pedig ellentmondásos. Mit tesz majd például Palesztina vagy a Nyugat-Szahara kapcsán? és szükség van arra is, hogy a választási törvényt megreformálják. Végezetül a nők és férfiak közti egyenlőtlenség is veszélyben van. Ezt, ez egyfajta strukturális szakadék, amelynek a nők az áldozatai. Mi azonban nem fogjuk feladni ezt a küzdelmet, továbbra is küzdeni fogunk azért, hogy nőkként megvédjük az érdekeinket. Köszönöm.

Köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Ez a 15. alkalom, hogy az Európai Unióról vitázunk. Az Unió most kétségtelenül nagyon súlyos veszélyeken megy keresztül, és ez a 15. alkalom, fel kell tegyük a kérdést, hogy vajon miért. A válaszunk mindig ugyanaz. Téves politikák, károkat okoznak és igazságtalanságot szítanak. Elég, ha a megszorító politikákat nézzük, amelyek óriási kárt idéztek elő a társadalmakban. Tegnap Juncker elnök elismerte itt a plenárison, hogy ezen megszorító politikák előidéztek bizonyos károkat azt is mondhatnánk, hogy jobb későn, mint soha, de ebben az esetben ez nem így van, itt már túlléptünk a határon. Létrehoztunk olyan gazdaságokat, amelyek a munkavállalók és a társadalom leg, rétegeinek védőhálóját tönkretették. Ők nehézségekkel küzdenek. Ha szociális igazságról beszélünk, az emberi méltóság tiszteletben tartásáról, a szegénység drámájáról, a munkaerő, a munkahiányról, illetve a társadalmi kirekesztettségről, amelynek európaiak milliói estek áldozatává, ez nem azt jelenti, hogy populistává válunk, hanem ez azt jelenti, hogy konstatáljuk a realitást, és megpróbálunk azonnali választ adni erre. A biztosok most a mandátumok utolsó hónapjait élvezik, ugyanakkor nem csak a parlament, hanem a bizottság is változásokkal néz majd szembe a választások után. És még egy téves politika a migrációs politikával kapcsolatos. Ebben a tekintetben az Unió kutarcot vallott, és ez teljesen egyértelmű hiányzik egy közös álláspont arról, hogy hogyan lehet a felelősséget méltányosan megosztani, és hogyan tudunk szolidárisak lenni a különböző tagállamok között. Ez pedig a közös európai menekültügyi rendszert teljesen tönkretette. A szerződés 80. cikke rendelkezik erről, ugyanakkor most a nemzeti egoizmusok léptek előtérbe. Ez pedig azt jelenti, hogy a migrációs hullámok kezelésének fő súlya a határmenti, a határos államokra nehezedik. Az Európai Unió kudarcot vallott ezen politikákban, és ez jelentős hatással van az alapvető jogokra is, valamint óriási gazdasági és társadalmi költsége van, 49 milliárd euró ez évente bizonyos becslések szerint. Ezt a két példát említettem csak, Spanyolország, Olaszország, a földközi tengeri országok, amelyek közös érdekeket képviselnek, például a migrációs hullámok kezelése, valamint a gazdaság kérdéseiben, Ön és én két különböző politikai áramlathoz tartozunk, ugyanakkor hazáinknak együtt kellene működniük a megszorító intézkedések elleni küzdelemben, és azért is, hogy választ találjunk a migrációs válságra. Életjelt kellene adni az egész Európai Uniónak. Tisztelt kollégák, az állampolgárok felé is jelzéseket kellene küzdenünk, hiszen, küldenünk, hiszen az állampolgárok konkrét válaszokat várnak el tőlünk. Például a például az Európai Unió jó lenne, ha abba hagyná a pénz fecsérlését, nem szabad ennyi pénzt kidobnunk az ablakon, például ami ezt a hármas székhelyet illeti, több millió eurót jelent évente az állampolgárok számára, 200 millió eurót évente az, hogy fenntartsuk a Strasburgi székhelyet azért, hogy évente 48 nap erejéig itt ülésezzünk. Alig ha tudjuk igazolni az állampolgárok előtt ezen óriási kiadásokat. Nem lehetséges. Véget kell vetnünk ennek a pazarlásnak, a demokrácia ezt megköveteli tőlünk. A demokrácia nem egy kiváltság, tisztelt kollégák, tisztelt miniszterelnök úr, egyfelől ugye ott vannak a ott van a pazarlás, ott vannak a megszorító intézkedések, másfelől pedig ott vannak az állampolgárok, akik változást követelnek. Az embereket kell a politikák homlokterébe állítani, és a döntéshozatal eh, homlokterébe. Tiszteletben kell tartanunk az összes állampolgár jogait, nem szabad őket eh, feláldozni bizonyos gazdasági és pénzügyi érdekek oltárán, amelyek eh, csak néhány ember érdekét szolgálják. Köszönöm. E Köszönöm szépen az ENF frakció nevében B úr kapszott. Miniszterelnök úr, véletlenül Spanyolország irén találta magát kevesebb, mint egy éve, egy Mariano Rajoy botrányának következményéképpen. Ez a spanyol szocialista párt számára egy csoda volt, hiszen csak 80 képviselőjük volt, azonban katasztrofális volt a spanyolok számára, akik ma szenvednek az önök politikájától. <clears throat> Például az első lépésként befogadta az Aquarius nevű hajót, egy, amivel csak segíti az illegális migrációt a földközi tenger térségében. A mafiák ugyanis kihasználják az európaiak naivitását, a humanitárius válságot, és csak megtakarítanak rengeteg pénzt ezen akciók révén, amivel a lélekvesztőiket útra bocsátják. Váratlan támogatást kapott Macron és Merkel a migrációs politikájuk őrültségének támogatásában. Például 2018 nyarán kétszer is fogadta Merkel asszonyt, egyszer nyári rezidenciáján Andalúziában. A spanyolokkal való konzultáció nélkül megállapodást kötött vele, hogy visszafogadnak rengeteg migránst, akik már túl sokak voltak Merkelnek, miután megnyitotta 2015-ben határait. Lelkesedésében arra sem jött rá, hogy alulfejlett országnak titulálta Marokkot, mély egyenlőtlenségeknek jellemezve azt, ami ott létezik, miközben az ön elődei a Magreb országok közül ezen legstabilabb és legvirágzóbb országgal számos megállapodást kötöttek, Ráadásul csak 14 kilométer választja el Spanyolország déli részét Marokkó északi részétől. Azonban <clears throat> szívélyesen fogadta az illegális migránsokat, ami ahhoz vezetett, hogy ezek sietve rohantak Spanyolország határaihoz, akár ö, fegyverrel megtámadva a határőröket Ceuta és Melilla térségében. Azonban nem csak Berlinnek kell engedelmeskednie, hanem Brüsszelnek is. Például a szocialista párt a spanyol alkotmányt nagymértékben megváltoztatta, és ennek következtében minden kormány el kell, hogy fogadja az Európai Bizottság költségvetési utasításait. Azonban a spanyolok ébredőben vannak. December eleje óta egy olyan párt, amit leereszkedéssel kezeltek, áttörést értek el az ön Andalusz térségében. Egy olyan koalícióról van szó, aminek a Vox párt tagja volt, és ami sikeresen elmozdította a szocialistákat egy olyan térségből, ahol 40 éve ők voltak a vezető párt. De ez csak a kezdet. Szembesíteni kell önöket a felelősségükkel. 2018-ban önök miatt az illegális migráció 129%-kal növekedett 2018-ban 17-hez képest, ezzel szemben Matteo Salvini Olaszországában az illegális migráció 95%-kal csökkent, mert világos az üzenet, az olaszok nem viselik el továbbra, hogy megcsúfolják a törvényeiket. És a maffia, ami ellen a Matteo Salvini fáradhatatlanul küzd, a az emberek nyomorúságát kizsákmányoló csempészek elleni küzdelem. A Guardian szerint a migráns csempészet sokkal jövedelmezőbb még a drogkereskedelemnél is. Ezért a, ráadásul a multinacionális cégek is jó szemmel nézik az olcsó munkaerő érkezését. Azonban a migrációs válság leküldése csak kérdése, miniszterelnök úr, mert a Guardia Civil eh, tagjai épp oly kompetensek és elkötelezettek, mint olasztásaik azonban ahelyett, hogy ők rájuk támaszkodna, karácsony előtt egy olyan speciális alapot hozott létre, amivel támogatja a migránsok integrációt. Az a jóslatom, hogy a spanyolok ezt nem fogják tovább viselni. Most pedig Ujázdowski úr kap szót a független nevében. Tisztelt kollégák, kedves kollégák! Premier za wystąpienie i przy tej okazji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 Verhofstadt kollega elmondta, a, beszélt a hozzászólásában a federalista doktrináról. Szerintem Európában pragmatizmusra, realizmusra van szükség arra, hogy jobban tiszteletben tartsuk a tagállamokat, versenyképesség legyen a gazdaságban. Én ezt nem hallottam azon hozzászólásában. El kell mondanom azt, hogy a szolidaritás elvét kicsit jobban ki kellene dolgozni. A szolidaritás azt jelenti, hogy másoknak segítünk akkor, amikor arra tényleg szükségük van. Hogy ha akkor, hogyha valaki saját hibáján kerül ebbe a helyzetbe. Úgy gondolom, hogy pénzügyi felelősséget kell vállalni, és a tagállamok vállán kell ennek nyugodnia. Úgy gondolom, hogy Spanyolország továbbra is partnerünk marad abban, hogy reális módon közelítsük meg az európai politikát. Köszönöm szépen. Señor presidente del gobierno de España, tiene la palabra para contestar. Miniszterelnök úr, öné a szó, hogy válaszoljon az eddig elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a hozzászólóknak is. Egyébként köszönöm azt is, hogy ilyen volt a vita hangneme. A vita során kifejtették a különböző gondolataikat. A különböző frakciók szóvivőinek szeretnék egyszerre válaszolni, nem pedig külön-külön, mert azt hiszem ezáltal nagyon hosszúra nyúlna a kérdéseikre adott válaszom. A hozzászólásom központi gondolata természetesen az, hogy Európát védenünk kell, hogy Európa is védelmet nyújtson, és nyilván ez az, ami végigvonult a fő frakciók vezetők hozzászólásainban is. Független attól, hogy ideológiailag milyen eltéréseik vannak. A kérdés az, hogy milyen irányba haladunk. Először is a migrációról szeretnék beszélni. Weber úrnak azt mondanám, hogy természetesen nagyon jó, hogy a spanyol néppárt vízióját közvetíti, de azért jó lenne, hogyha ellenőrizni az információkat is, ugyanis például elég, ha megnézzük, hogy 2017-ben Spanyolországban 137%-kal növekedett a migrációs hullám növekedése, tehát inkább a migrációs politika volt az, ami korábban nem létezett. És amit szintén elmondhatok a többi kollégának az az, hogy mi azért hoztuk meg azt a döntésünket, hogy az Aquarius-t befogadjuk a valenciai kikötőben, mert mindig is tudtuk, hogy a migráció kihívása megköveteli azt, hogy a különböző tagállamok egy egységes álláspontra helyezkedjenek, és ennek két alapja kell, hogy legyen, a felelősségvállalás és a szolidaritás. Mi természetesen a spanyol kormányban egy olyan külpolitika mellett állunk ki, mint amilyet a bizottság alelnöke is hangsúlyozott. Szükségesek források ahhoz, hogy fejlesszük, támogassuk Európát. A kétoldalú együttműködést a különböző származás és tranzitországokkal támogatjuk, mi Marokkóval, Mauritániával, a Száhel különböző országaival erősítettük az együttműködést, nem csak Spanyolország érdeke miatt, hanem azért, mert ez az unió érdekét is szolgálja egyidejűleg. Csak hogy egy példát említsek, Spanyolország már hosszú évek óta követ Mauritániával, Marokkóval visszatérési politikákat. Néhány napja Maliban jártam, ahol szintén hogy úgy mondjam, egyfajta önkéntes visszafogadási politikát kezdeményeztünk, amely a mali beli állampolgárokra vonatkozik. Tehát a visszafogadási politikákat támogatja a spanyol kormány, és a határvédő politikánkat is erősítjük. És az integrációs politikára is nagy hangsúlyt helyezünk, mert úgy gondoljuk, hogy a migrációs politikát mindenképpen erősítenünk kell. És nem férhet kétség ahhoz sem, hogy ebben a kérdésben természetesen a spanyol kormány támogatja azt, hogy a közös európai menekültügyi rendszert megreformáljuk, de a Schengeni rendszert sem szabad megkérdőjeleznünk aggasztott az, hogy kisebbségi pártok, nem kisebbségi pártok teszik ezt, hanem olyan pártok, amelyek jelentősek itt az Európai Parlamentben, mint például a spanyol néppárt ebben a tekintetben nem léphetünk vissza. Éppen ezért aggaszt, amikor a szélső jobb oldalra hivatkoznak, engem nem annyira a szélső jobb oldal jelenléte aggaszt, hanem sokkal inkább az nyugtalanít, hogy a szélső jobb oldal lopva milyen mértékben befolyásolja a korábban Európa párti politikák, európai, Európa párti pártok alakulását. a kormányom és Ferhostadt úr, elismerem, hogy ön milyen kitűnő szónok. Hangsúlyozom, hogy támogatjuk a több éves pénzügyi keretet. Ezt az Európai Tanácsban is tettük egyébként, kiálltunk mellette, de egyébként nem csak kormányom, hanem a Mariano Rajoy vezette kormány. Mi is azt mondtuk, hogy a választások előtt meg kell reformálni ezt, hiszen ez olyan kulcsfontosságú politikák szempontjából fontos, mint a kohéziós politika, vagy az agrárpolitika, vagy a migrációs politika illetve a tudományjal és az innovációval összefüggő politikák. Ne aggódjon, mert elfogadjuk, el fogjuk fogadni a költségvetést valószínűleg áprilisban. A korábbi kormány Rahoy úrral az élén előterjesztette a kongresszusban, áprilisban a költségvetés tervezetet. Ezzel azt akarom mondani, hogy nem arról van szó, hogy hogy ezt ne tennénk meg. Az előző kormány által előterjesztett javaslatot fogjuk elfogadni. Szerintünk ez egy jó költségtervezet, nem csak szociális szempontból, hiszen jelentős mértékben növeli a forrásokat, hanem azért is, mert innovációt, innovatív formulákat tartalmaz például a fiskális politika szempontjából, a nagy technológiai vállalkozásokra vonatkozva, vonatkozóan, vagy például a tranzakciós adót is tartalmazza. Ezzel kapcsolatban önök is tettek itt javaslatot, tehát mi európai szinten is élen járunk ebben. De engedjék meg, hogy egy pillanat erejéig Katalóniáról is beszéljek, hiszen Keller képviselő, a zöldek szóvivője ezt a kérdést is említette. 2014 óta, 2014 óta Katalóniában öt szavazásra került sor, három különböző választási folyamatban autonóm választásokra került sor, és a spanyol alkotmányon szemben megrendezett népszavazásra is sor került. Mi volt ezeknek a szavazásoknak az eredménye? ha megnézzük a spanyol jogrendet, a spanyol jogrend szempontjából, a katalán társadalomnak legfeljebb a 48%-a támogatta a függetlenség párti alakulatokat, az 52% pedig nem, ami azt jelenti, hogy társadalmi többsége nincs a függetlenség pártiaknak Katalóniában egy társadalmi többség nem áll mögöttük. Tehát hangsúlyozom, hogy a katalán társadalom 52%-a nem támogatja a függetlenséget. Tehát a függetlenség pártiaknak ezt el kell ismerniük, Katalóniában nem rendelkeznek társadalmi többséggel, éppen ezért nem erőltethetik rá a többségre a politikai projektjüket, hiszen 2014-től ez a többség többször hangsúlyozta már, hogy nem támogatják ezt a függetlenség felé vezető utat. Másodszorban az is egyértelmű, hogy Európában, nem csak Katalóniában, elmehetünk például Németországba, Bajorországba, vagy megnézhetjük Olaszországot, Franciaországot, Korzikát, ott is vannak területi feszültségek. Vannak különböző mozgalmak, amelyek az ország területének feldarabolására törekszenek. Mi a különbség, ha megnézzük a venetói olasz helyzetet, a bajor helyzetet, vagy például Katalóniát, ugye különböző politikai formációk kiálltak Bajorország függetlensége mellett, vagy a Venetó függetlensége mellett, amikor az Alkotmánybíróság Olaszországban például vagy Németországban, Bajorország kérdésében véleményt mondott, a függetlenség pártiak azt mondták, hogy elfogadják, elismerik ezt a döntést, ami Spanyolországban nem következett be. Spanyolországban az Alkotmánybíróság több alkalommal is ítélkezett, az függetlenségpárti alakulatok azonban a spanyol és a regionális alkotmányjal is szembe helyezkedtek több alkalommal. Tehát a helyzet az, hogy bizonyos értelemben véve nem ismerték el a függetlenségpárti erők az alkotmányt. A regionális, illetve az állami szintű alkotmányt sem. Harmadsorban az is egyértelmű, hogy 2010 óta Katalóniának van egy függetlenségi, egy, egy önrendelkezési statútuma, amelyről a többség a lakosság nem szavazott. Ez egy olyan kérdés, amelyet tisztáznunk kell, ezen mi is tisztában vagyunk. De az is biztos, hogy 2010 óta vannak olyan politikai pártok is, amelyek ellenzékben felhasználják Katalóniát, hogy ellenzéki politikát folytassanak a nemzeti kormányjal szemben, amikor pedig alkotmányon vannak, akkor ugye hűséget vallanak mi hűségesek leszünk, hülyek leszünk az alkotmányhoz, az államhoz, ellenzékben és a kormányon is. Spanyolország egy nagy ország, amelyben a decentralizáció mértéke gazdasági és társadalmi szempontból, kulturális szempontból, a nyelvi sokszínűség elismerése szempontjából, vagy az oktatás terén létezik, és éppen ezért a nemzetiségi hovatartozás biztosított, ez nagyon jelentős mértékű. A nemzetközi közösségben is elismerik, hogy Spanyolország a világ második legdecentralizáltabb országa. Tehát egyfelől én úgy gondolom, hogy a függetlenségpártiaknak eh, Katalóniában egy eh, őszinte párbeszédet kell kezdeményezniük, és el kell ismerniük a másik felet, a nem eh, függetlenségpárti többséget, és a spanyol kormány feladata pedig az, hogy ezt a párbeszédet lehetővé tegye a két különböző fél, különböző dimenziók között, a nacionalisták és a nem nacionalisták között. Amit mindenképpen garantálhatok önnek, az az, hogy a spanyol kormány szemben korábbi időszakokkal határozottan elkötelezett amellett, hogy a párbeszéd útján és az alkotmányos keretek tiszteletben tartásával rendezze a katalán helyzetet, de először a függetlenségpártiaknak kell elismerniük egyfelől azt, hogy nincs mögöttük egy társadalmi többség, másfelől pedig az, hogy egyeztetniük kell a katalán társadalom többségével, akik egy új megoldásra várnak, azért, hogy ezen holdpontról elmozduljanak, amely már tíz éve tart. Katalóniában tehát a probléma nem a függetlenség, hanem az egymás mellett élés. Finalmente és végezetül Weber úr hivatkozott a bizalmatlansági indítványra. A bizalmatlansági indítványnak volt egy mandátuma, itt az ország demokratikus regenerációjára törekedtünk, ami azonban a néppárt, a liberálisok és között történt Andalúziában. Itt tulajdonképpen arról volt szó, hogy az elmúlt évek során bizonyos jogokkal, konszolidált jogokkal szemben foglaltak állást. Andalúziában tisztelt képviselők az történt, hogy átléptek egy határt, amely Európában létezik, nevezetesen az, hogy a szélső jobboldallal nem lehet szövetségre lépni. Mi, a szociáldemokraták egyértelműen soha nem lépünk szövetségre a szélső jobboldallal. Minden esetre, tisztelt képviselők, szeretném hangsúlyozni, hogy a spanyol kormány álláspontja az, hogy Európát meg kell erősítenünk, erre vonatkoznak az ismertetett javaslataink. A nemek közti egyenlőségre vonatkozó tervünk, illetve a munkavállalók helyzetének javítása, az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek célja Európa megerősítése és védelme, azért, hogy Európa is védhessen bennünket, a leginkább rászorulókat, és e tekintetben a spanyol szocialista munkáspárt, a spanyol kormány mindig partnerük lesz. Ferhostat még van, amit mondanék. Ön sokkal régebb óta van itt a politikában, én hét hónapja vagyok kormányfő, természetesen a frusztrációját megoszthatja velem. Úgy gondolom azonban bizonyos kiutakat is felvázoltam a bevezetőmben, szemben a jelenlegi helyzettel, amikor is, amelyben is lelassult a politikai döntéshozatal a gazdasági és monetáris unióban, vagy a külpolitikában, és ez összefügg a döntéshozatali eljárásokkal a parlamentben, a bizottságban és a tanácsban is. Mi természetesen, ahogyan azt már elmondtam, készek vagyunk arra, hogy ne egyhangú döntéshozatallal szülessenek a döntések az olyan fontos kérdésekben, mint amelyekre ön is utalt. Ezek közül néhány esetben szükséges lesz a szerződések módosítása, de vannak olyan kérdések, amelyekben ez nem szükséges, ahogyan azt a külügyminiszterem is tudja. Vannak bizonyos folyosók, amelyeken áthaladhatunk, és amelyeken meg, keresztül megerősíthetjük a kontinenst, az Európai Uniót a külpolitika terén. Köszönöm szépen, elnök úr! Cominciamo con il most akkor kezdjük a KCDI, a spontán felszólalásokat. Kérném, hogy mindenki tartsa be a kiszabott hozzászólási időt. Minél jobban tartják magukat, ehhez annál többen tudnak hozzászólni. 150-en akartak hozzászólni, ez ugye csak González úr. Elnök úr, egy olyan korszakban élünk, amelyben nagyon sok a álhír, a hamis hír, ugyanakkor a hamis meggyőződések, és nem lehet azt mondani, hogy én sohasem fogok szövetségre lépni a szélsőségesekkel, amikor a függetlenség pártiak, a volt terroristák és a szélső, jó, szélső baloldal támogatásának köszönhetően lépett kormányra. És említette, hogy jóvá hagyják majd a költségvetést, de ez csak a függetlenség pártiak, a korábbi terroristák és a szélsőséges szélső baloldal támogatásával tudják már megtenni, de ami a leginkább fájt a beszédében, az az, hogy a bevezetés, bevezetőjében nagyon sokat beszélt a globalizációról, de nem volt képes egy szót sem mondani Spanyolország egységéről, a spanyol jogállamot nem tudta védeni. Ezen sárga plakátok kellenek ahhoz, hogy ön Katalóniáról is szóljon, és azt mondja, hogy a probléma nem a függetlenség, hanem az együttélés. Amikor pont most kezdődik majd egy bíróság eljárás a lázadással kapcsolatban, önnek a jogállam mellett kell kiállnia. Ezt spanyol képviselőként mondom. Két éve az ön pártjának képviselői is itt kiállnak az ország egysége mellett, de ez a meggyőződés, ez nem csak a munkával áll összefüggésben, itt a meggyőződéssel áll ez összefüggésben, és ön sajnos most miniszterelnökként itt az Európai Parlamentben nem tette ezt meg. Ez nagyon fáj, de kénytelen vagyok elviselni. Honorable García Pérez Garcia Perez képviselő. Sánchez eh, elnök úr, kényes pillanat ez most Európa számára. A beszédét eh, meghallgattuk, eh, határozottan elkötelezte magát az európai értékek mellett, ez egy nagy megkönnyebbülést jelent azok számára, akik úgy gondolják, hogy a probléma az, hogy egy jobb és több Európára van szükségünk. Van, aki nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy a madridi érveket sorakoztassa fel itt, hogy aztán pontokat szerezzen a e, pártja számára, de én úgy gondolom, hogy az európai projektet nem tiszteljük eléggé, hogyha ezt e, a helyet itt, e, Európa szívét arra használjuk fel, hogy erről beszéljünk, és nem az emberek problémáinak megoldásáról. Több társadalmi igazságosságra van szükség, egyensúlyra, az egyenlőtlenségeken való túllépésre, a nők és a férfiak közti egyenlőségre. Szembe kell néznünk, az emberek szemébe kell néznünk, és azt kell mondanunk, hogy Európa jelenti a megoldást a problémákra. Ez az európai erek elkötelezettsége, a szociáldemokratáké, és mi foggal körömmel fogunk kiállni egy olyan Európa mellett, amely több és jobb Európa is egyben, amely az embereket védi, és amely képes ismét illúziót, illúzióval megtölteni ezt az európai projektet. Köszönöm, hogy eljött ide és az Európai Parlamenttel együtt védi az európai projekt alapvető elveit. Mr. Batti. Starbati képviselő kapszol. ahogy ezt egy nagy szociáldemokrata mondta, a politika azzal kezdődik, hogy a valóságot vizsgáljuk meg. Tegnap az eurót ünnepeltük, és hat olyan beszédet hallottam, amelynek semmi köze nem volt a valósághoz. Igazából csak egy, egy álmot mutattak meg. Miniszterelnök úr, ön egy szociális Európát szeretne. A szociális Európa egy olyan Európa, amely az állampolgároknak munkát teremt, és a fiataloknak pedig perspektívát ad. Ez a, ez a döntő. Meg kell kérdeznem öntől azt, hogy az eurozóna miért nő a leglassabban az egész világon? Miért van ez így? Miért vannak befektetési programok? Timmermans úr elmondta, hogy mennyire jó dolgokat tettek, de hát ehhez magánbefektetés kellett miért kell a, a magállapotás? Egy, meg, egy, egy szakadék van Európában, ez a, az, a, az euró. Vannak olyan országok, ahol nincsen munkanélküliség, van, ahol van bizonytalan helyzet, ahol kevesebb pénzért dolgoznak, és ez nem az a szociális Európa, amit szeretnénk. Nárt képviselő, köszönöm, elnök úr. Tisztelt Sánchez elnök úr, szembe kell néznünk a szeparatisták és a populisták által képviselt egyre nagyobb fenyegetettséggel. Ugyanakkor nem elég ezt elítélnünk, itt egy paradigmaváltásra van szükségünk. Ez ugyanis a probléma az, hogy a társadalom alsóbb rétegeit a politikák hátrányosan érintették. Sánchez elnök úr az út nem az, hogy a szélső jobb vagy baloldali erőkkel, amelyek tönkre akarják terül, tenni Európát, ővelük folytassuk ezt a politikát. Azokkal kell együttműködnünk, akik eddig is építették Európát, védik, és továbbra is Európa erősítésén fáradoznak. Azok, akik azt gondolják, hogy Katalónia egy katalán probléma, Katalóniában a fő párt, a Ciudadanos, amely hisz az ország egységében nem a szeparatisták képviselik a fő politikai erőt, hanem az állampolgárok, a Ciudadanos párt. A, együtt kell működnünk a közös érdekek védelmében. A célunk az egyenlőség, a szolidaritás és az egység kell, hogy legyen. Ez igaz Európára, Sánchez úr és Spanyolországra is. Honorable Bové. Bové úr következik. Bon. Monsieur le président du gouvernement espagnol. Miniszterelnök úr, november five én tavaly november five én meglátogattam volt parlamenti képviselői kollégáimat, akik börtönben sínlődnek, spanyol börtönök, rácsai mögé zárva. Elképzelhető az ma, hogy ilyen helyzetben legyünk, hogy olyanok, akik európai szinten választott képviselők, és aztán katalán választók is ők rájuk szavaztak, teljesen legális módon képviselőik a katalánoknak, és ilyen helyzetbe kerülnek. Többször elítéltük azt az illiberális politikát, amit Orbán úr folytat. Elítéltük a lengyel illiberális politikát. Teljes joggal ítéltik el azokat a támadásokat, amelyek más uniós tagállamokban érték az alapvető jogokat. Spanyolország az alkotmánya és a katalánokkal kapcsolatos politikája miatt ezen országok sorához akar és fog csatlakozni? Sajnálatos lenne. Hogy lehet az, hogy képviselők, a regionális kormány tagjai és az ilyen szervezetek képviselői börtönben ülnek. A párbeszédre szólított fel ön, ezzel egyetértek én is. De nem lehet börtönben lévőkkel párbeszédet folytatni. Először szóval bocsássák őket szabadon, és majd aztán kezdődhet a párbeszéd. A spanyol kormánynak ezt kell vállalnia. Bocsássák őket szabadon, ez lenne egy igazi demokratikus tett. Je vous rappelle. Emlékeztetem. Önöket a Deont rendszert tiszteletben kell tartani. Ha két percet beszél, akkor elveszem a szót egy képviselőtől az önök frakciójától. Ez a szabály, mindenkinek tiszteletben kell ezt tartania. Urbán Crespo következik. Señor Sánchez. Sánchez úr, az önkormánya azzal indított, hogy az Aquarius befogadta, és hat hónappal később az Open Arms-ot kikötését akadályozta Barcelonában, ami megörvendeztetett olyan fasisztákat, mint Salvini. Azt ígérte, hogy az elnémító törvényt majd hatályon kívül helyezi, de ez nem történt meg. Azt ígérte, hogy hatályon kívül helyezi a munkajogi törvényt, munkajogi jogszabályt, de ezt nem tette meg, sőt lehetővé tette, hogy nyereséges vállalatok munka munkavállalók százait bocsássák el. Azt ígérte, hogy a bankokat megadóztatja, nem történt meg. Azt ígérte, hogy az albérleti buborékot szabályozza, de továbbra is a keselyük azok, akik győznek. Sánchez úr, a szocialisták továbbra is tettestársak lesznek a nagy koalíció neoliberális politikáinál? Ez egy reakcionárius hullám, amely most előtérbe kerül Európában, Andalúziában is. Egy 180 fokos fordulatra van szükségünk most, szemben a megszorító politikákkal, amelyek pusztán az elitek érdekeit szolgáljak. Nagyon sürgős az, hogy irányt változtassunk Európában, és Sánchez úrattól tartuk, hogy lassan elfogy az időnk, úgyhogy lassan szint kell vallani. Honorary Dartmouth. Dartmouth képviselő kapszó. Támogatni fogom azt, amit Bove úr mondott a katalán rabokról, akik egy évet töltöttek előzetes fogvatartásban. Politikai fogvatartottakról van szó, politikai börtön bebörtönzésről, de az Európai Bizottság nem tesz semmit, a tanács nem tesz semmit, a parlament, mint intézmény nem mond semmit. És még Felhofstadt úr is csendben marad. Az európai értékek, amikről hallunk nap mint nap, ellettek nyomva. És az ember elgondolkozik, hogy miért. Ennek a valószínű oka az, hogy a spanyol kormányok támogatják az EU-s projektet, és valahogy, valahogy ez elfogadhatóvá teszi azt, hogy politikai foglyokat tartsanak börtönben. Ez elítélendő, rendkívül nehezen nyelem le ezt a, az eljárást. Nézzenek a tükörbe végre, és kezdjük meg a kampányt a politikai foglyok szabadon bocsátásáért. Epitideos képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszterelnök úr, számos kérdésem van önhöz. Milyen gyakorlati intézkedéseket fog tenni annak érdekében, hogy Spanyolország, Olaszország vagy akár Görögország is ne E, legyen az a hely, ahol az illegális migránsok e, maradnak. Európai hadseregről is beszélt, de ehhez több pénzre van szükség, és ön egy közös ellenségről beszélt. Ki ez az ellenség? Mert e, a Ciprus, Görögországot például Törökország fenyegeti. Nagyon fontos az, hogy akár a határon kívül is fel tudjunk lépni. Ez a jövő Európája? Ez az ön elképzelése? Egy világ szinten fellépő rendőr lenne Európa? Az egységesség is probléma, hogyha az egyhangú döntéseket megszüntetik, akkor a kis országok veszélybe kerülnek. El tudják-e azt képzelni, hogy az ön országa egy kisebbséghez tartozik, és nem tudja magát megvédeni. Köszönöm. Yeah. Yes, thank you. Delanga képviselőasszony, igen, köszönöm szépen. Először is miniszterelnök úr, valóban nagyon építő jellegű volt az önbeszéde, az világos, hogy megbízható partnerünk Európában. Spanyolország és Európa is megbízható partner lesz Spanyolországnak. Tehát éppen ezért igen, az ifjúsági garancia, a kohéziós politika folytatódik. De hát fogalmazzunk világosan. A szociális Európa felelősségét elsősorban a tagállamok viselik. Európai munkanélküli rendszer követelni szerintem igen veszélyes stratégia. Gazdaságilag szerencsések vagyunk, hiszen szerencsések önök is, hiszen valóban óriások vállán áll a spanyol gazdaság folytassuk az elkezdett jó munkát, a jövőbeni generációkat nem fenntartható államadósággal ne terheljünk. A szociális politika itt kezdődik. A felelősség, szolidaritás kéz a kézben járnak. Ezen az alapon remélem folytathatjuk együtt tovább a munkát Spanyolországgal. Köszönöm. López Isturiz. López Isturiz képviselő. Sánchez úr. Jelenleg ahogyan azt a kollégája is mondta, illetve tette, Európa jövőjéről beszéljünk, és nem értettem, hogy a beszédje vége miért vált egy választási gyűlésé Timmermans úr urat támogatva, és több képviselőtársam is azt kérdezi, hogy az az energia, amelyet arra fordít, hogy a múlt diktátorait üldözze, ezt vajon felhasználja-e majd arra is, hogy Venezuela vagy Kuba esetében ezt tegye? Szankciókat támogat-e Kubával vagy Venezuelával szemben, vagy továbbra is hallgat? Több képviselőtársam szeretné tudni, hogy ez a politikája megváltozik-e. Ön említette, hogy tiszteli az európai vívmányokat, ugyanakkor az Európai Tanácsban nem támogatja a Maduro és Castro rezsime elleni szankciókat, és szabadlábra kell helyezni a politikai fogvatartottakat, szabadságot követelünk számukra Venezuelában és Kubában. Ha ezt megköveteli, akkor elhiszük, hogy ön valóban európai Köszönöm. Honorable Blanco López. Blanco López képviselője a szó. Muchas Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Esteban González Pons úr! hazafinak lenni nem azt jelenti, hogy éljen Spanyolország, ezt kiáltjuk jó hangosan, hanem tiszteletben tartjuk az alkotmányos jogokat, az európai értékeket, nem pedig azokkal haladunk együtt, akik ezt tönkre akarják tenni. Ön azt mondta, hogy egy spanyol hazafi, és támogatni fogja a spanyol kormányokat, ahogyan ezt mi itt mindig is tettük, amikor Spanyolország fenyegetéssel nézett szembe, és ön a segítségünket kérte. De szeretnék elmondani egy valamit valamit. Ön, önök azt mondták, amikor hatalomra jutottak, hogy Spanyolország darabokra fog szakadni. Ugyanakkor, amikor mi hatalomra jutottunk, népszavazások után sokkal nagyobb veszéllyel és rosszabb állapotban kaptuk készhez az országot. Sajnáljuk, hogy önök nem járnak hozzá ahhoz, hogy lehetővé tegyék az együttélést, ugyanis pontosan ez az, amire a jelenlegi spanyol kormány törekszik. Honorevole Tomasic. Tomasic képviselő kapszót. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Poštovani premiéru. hvala vam Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelte miniszterelnök úr, köszönöm szépen a beszédeit. A Brexit népszavazás óta az Európai Unió további politikai integrációra összpontosít. Trump úr megválasztása pedig tovább ösztönöz minket ebbe az irányba. De szerintem ez nem helyes irány, ezért örülök annak, hogy beszélt azokról az óriási kihívásokról, amelyek nem kapcsolódnak a politikai integrációhoz. A munkajogok, a közintézmények kérdése, a szociális Európa kérdése ezek. Európának a munkajog erőde kéne, hogy maradjon, de ahhoz, hogy globális szinten versenyképesek maradjunk, nem szabad szükségtelenül magas adókat bevezetni és szélsőséges szabályokat. Új recesszióval állunk szemben, ezért a közkiadásokat vissza kell fogni. Spanyolország hosszú távú deficit játszmái lehetséges, hogy komoly kihívást jelentenek Európa jövője számára. Köszönöm. Bilbao Baranika képviselő, köszönöm elnök úr, tisztelt Sánchez úr, köszöntöm. Fontos, hogy Európa hasznos legyen az állampolgárok számára. Az embereket kell a középpontba állítani, a sokszínűséget támogatni kell, és ehhez meggyőződés és önkéntesség kell. A Baszk Nacionalista Párt ezért fáradozik a múlt század közepétől kezdve, és stabilitást szeretnénk nyújtani az Európai Uniónak egy olyan államban, amely egyfelől különböző, különböző kihívásokkal néz szembe. A hozzáadott értékű projekteket kell támogatnunk, és az együttéléssel kapcsolatos problémákhoz eltökéltséget és párbeszédet kell nyújtanunk. Az egyszerű megoldásoktól menekülnünk kell. Lehet, hogy valami jobban hangzik, mint a korábban kudarcot vallott megoldások, amelyeket össze lehet foglalni akár 30 másodpercben az elveket kell támogatnunk, és határozottan az együttélés, az egymás mellett élés kell támogatnunk. Csak a törvényel a kezünkben azonban semmi sem lehetséges, és nem szabad egy politikai problémát egy büntető jogi problémává tennünk, ahogyan az Katalóniában történt. Számíthat ránk, hogyha a bonyolult megoldásokat, az összetett, empatikus, humanista, európai, hasznos megoldásokat választja, amelyek megoldásokat nyújtanak és elősegítik az egymás mellett élést. Köszönöm. Marcellesi. Marcellesi kollega következik. Köszönöm, elnök úr, Sánchez úr. Örülünk eh, annak az előrelépésnek, amelyet a spanyol költségvetéssel kapcsolatban jelzett, ugyanis eh, van egy másik út, egy eh, ökológikusabb, szociálisabb út, a gyűlölet és a piacok Európájával szemben van egy fenntartható, szolidárisabb Európa. Nagyra törőnek kell lenni, több ambícióra van szükség, nagyobb bátorságra, merni kell felvállalni humán politikákat. Sánchez úr az elnémított törvénynek és az azonnali kiutasításoknak véget fog vetni. Lehetővé teszi majd azt, hogy olyan, orsz, olyan hajók, mint az Open Arms továbbra is ember életeket mentsenek meg a földközi tengeren? Elősegíti az ökológiai átállást, azt, hogy hogy senkit se hagyjunk magunk mögött. A párizsi megállapodást, a tiszta energiákat, a munkahelyeket kell támogatnunk, a szén és atom erőműveket bezárják valamikor, ez lenne egy valóban európai politika. Buongiorno, Presidente. Come Üdvözlöm itt az Európai Parlamentben. Sokat beszélt a nőkről, a női jogokról, az erő, nők elleni erőszak témájáról. Remélem, hogy legközelebb nők is elkísérik ide az Európai Parlamentbe, mint hogyha csak férfiak ülnének maga mellett és mögött. Jó lenne, hogyha szép szavak után most már valódi tetteket is látnánk. Olaszország és Spanyolország kapcsolatai mindig is kiválóak voltak, Például migráció ügyben is, amelyről sokat beszéltünk, a Dublini rendszer reformját szeretném én is látni, olyan, mintha magunkra hagynának az Európai Tanács a tagállamok magukra hagyták Olaszországot. Az Európai Parlament már szavazott a Dublini rendszer reformjáról, és az illegális migránsok visszatérítéséről. Jó lenne, hogyha most már a miniszterelnökök is meg tudnának állapodni az ügyben. Ami a nők elleni erőszakot illeti, azt hiszem egyetértünk, hogy abban, hogy elengedhetetlen, hogy megfelelő politikákat készítsünk és hajtsunk végre annak biztosítása érdekében, hogy az európai munkerőpiacon a nők is megjelenjenek, ne csak otthon eh, legyenek egész nap a konyában. Köszönjük, Ferber úr, következik. Ja, Köszönöm szépen eh, miniszterelnök, eh, miniszterelnök úr, hogyha Bajorországot és Katalóniát összehasonlítja, akkor a, figyeljen a tényekre. Bajorországban csak száz évvel ezelőtt volt a szélső balnak egy függetlenségi e, mozgalma, akkoriban még nem létezett a Német Birodalom vagy Német Szövetségi Köztársaság, tehát ezért kell figyelni az ilyenfajta összehasonlításokra. Azt mondta, illetve elmondta, hogy mit kell tenni európai szinten, de kíváncsi lettem volna, hogy az önök kormánya mit tesz. Nem elég az, hogyha van, eh, azt követeljük, hogy legyen európai eh, munkanélküli biztosítás, eh, és azt, hogy visszafordítják a korábbi kormányok munkáját, akik, vissza, akik liberalizálni akarták a munkaerőpiacot, ez azt jelenti, hogy, a, hogy itt csökkenés tapasztalható majd a munkahelyek számában Spanyolországban

a Kétszer annyit beszélt, mint amennyi ideje lett volna, a saját kollégáitól veszi el így az időt. Bienvenido, señor Sánchez. Op 21 december was ik eh, nog... December 21-én Barcelonában voltam, én is ott volt akkor, négy eh, katalán a szerettem volna meglátogatni, neki befejezték az éjségsztrájkukat. Most nem én fogom megítélni azt, hogy milyen az ön stratégiája, viszont amit nem tudok elfogadni, az az, hogy az emberek már több mint egy éve börtönben vannak, és azzal vádolják őket, hogy lázadtak. Biztosítatom önöket arról, hogy nálunk senki sem látott veszélyes erőszakos lázadást a svájci, a német és a belga bíróságok sem, hiszen a katalán számozatésben lévők szabadon vannak. Weber úr ön félre rúgta a labdát, mert hogyha veszélyes nacionalizmusra beszél, akkor igen, ez létezik Spanyolországban, de nem Katalóniában, hanem inkább egy nagyon veszélyes neofrankizmusban. Remélem Sánchez úr, hogy ön túlteszi magát a félelme, félelmén a szélső jobban szemben, és szabadon engedi a fogadhatottakat. Gracias, señor president. Köszönöm, elnök úr. Señor Sánchez, el gobierno ante... Sánchez úr, a korábbi kormány egy